je l'ai vu le jour même. Merci. Dear colleagues, it is, uh... Tisztelt kollégák, eljött az ideje, hogy elkezdjük az ülésünket, mert nagyon hosszú napi rend áll előttünk. Hatos napi rendi pont, az intézményközi tárgyalások ennek a témája. A irányelv első párbeszédjére tegnap este került sor, jó pár intézkedésről beszéltek, a jelentéstevési kötelezettségvállalásról, az igazságszolgáltatásról, illetve a büntetésről is. A második trilógus során részletesen megvitatták ezeket a kérdéseket. A második függelék ami a nemzeti kibocsátás csökkentéssel foglalkozik. Ebben a tanács elmondta, hogy két oldalú tárgyalásokat folytat tagállamokkal, azzal a céllal, hogy felülvizsgálja a helyzetet. Az Európai Parlament is jelezte, hogy kompromisszum kész, és ennek eredményeképpen egy módosító javaslatot visszavont, illetve megváltoztatta, és a küszöbértéket 20%-ban határozta meg. The seventh took place on the 19th of... Hetedik trialógusra került sor áprilisban, a következő témában. Itt az MV tárgyalt a, ezekről a mezőgazdasági kérdésekről. Itt a hivatalos ellenőrzések képezték a legfontosabb témát, jó pár tisztázásra sor került. Az Európai Parlament 2010. februárjában egy kompromisszumos csomagot adott be. A megbeszélések konstruktív légkörben folytak, és az egyedüli kérdéses pont a hatáskörök delegációja, delegálása, illetve a megvalósítás. A nyolcas trialógusra holnap este kerül sor. És most pedig Egy nagyon hosszú szavazás következik, mindenkit arra kérek, hogy próbálja ki a szavazókártyáját, kérem tegyék bele a szavazógépbe a kártyát. Az első a típus jóváhagyás a belső égésű motorok esetében, és a kibocsátási értékek. Elizabeth Gardini a jelentéstevő. Egy nagyon hosszú előkészítési folyamat eredményeképpen született meg az anyag, és most az első olvasati megállapodásról szavazunk. Erre megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Complimenti alla collega Gardini. Gratulálok Gardini kollégának. E adesso andiamo. Most pedig lépjünk át a Nyolcas napi rendi ponttal kapcsolatos szavazásról. Szavazásról. Progress report on renewable energy. Megújuló energiaforrások kapcsolatos jelentés. Azonnal kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszumos, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Most nézzük meg az ötös módosítót, ki van mellette ki ellenzi, ki tartózkodik elfogadva. Hatos módosító, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Neanche szavazat lezárom. Elfogadva. következzék. A nyolcas módosító ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következzék a 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. Következzék a 30-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A szocialisták nem nagyon emelik a kezüket a szavazásnál. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös, nem, javítja magát az elnök, 46-os, 46-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következzik a 47-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következzék. Köszönöm. L'emendamento, votiamo adesso l'emendamento 60. Nézzük meg most a 66-ost mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 70-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következzék a 84-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg a 87-est, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Emendamento 103. A 103-as módosító következik. Két részben. Első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a második részt. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig következzék a záró szavazás, elektronikus szavazás formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Most pedig lépjünk át a Tessék, Péter. Köszönöm, elnök úr. Röviden szerettem volna szólni az energiahatékonysági vélemények kapcsolatosan, a következő szavazással kapcsolatosan. Köszönetet mondok a jelentéstevőknek és a kollégáknak. A moment, because we have not the English translation. I can... Elnézést, mert angolul úgy látszik, hogy nem működött a tolmácsás, megpróbálhatom angolul is. Köszönöm a kollégáknak, különösen az árnyék előadóknak a közös munkát. Csak egy technikai részletre szeretném felhívni a figyelmet. A 39-es módosító 4-es bekezdéssel kapcsolatosan Gize úrral, aki benyújtott ezt a módosítót, megegyeztünk, hogy ezt kiegészítésként lehetne szavazni erről. A negyedik bekezdésben lesznek törlések, tehát mi ezzel kiegészítenénk a negyedik bekezdés tartalmát, tehát ez kiegészítés volna ez az ajánlás. Ezt szerettem volna bejelenteni, a titkársággal is szeretném ezt ellenőrizni, hogy a 39-es egy kiegészítés lenne a, 30, a 4-es bekezdéshez, és így is szeretnénk róla szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szavazás előtt akkor az előadó kérését majd újra elmondom. Most megkezdhetjük a szavazást egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a tízes módosítót mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lépjünk át most a 22-es módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 35-ös módosítót mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következzék a 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Votiamo adesso. Most pedig szavazzunk a 39-es módosítóról, ahogyan ezt az imént kifejtette Líze kollégánk. Ez tehát egy kiegészítés a négyes bekezdéshez. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Negyvenes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig következzék a 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 87-est mellette. Ellene még egyszer ismételjük meg, a szocialisták nem szavaztak. Ki támogatja, ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Köszönöm. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 101-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 105-öst mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan.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 ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik, elektronikus szavazás formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek, Líze úrnak. punto 10 all'ordine del giorno, energia efficiency. Tízes rendi pont, energiahatékonysági címkézés. Kezdjük is meg. Az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene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 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es mellette ellene. E, ismételjük meg, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Következzék most a 70-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás, We have not the socialist group in the room. Kedves kollégák! Ripetiamo, perché se manca un gruppo piccolo ismételjük meg, mert hogyha egy kis frakció nem szavaz, akkor még nincs gond, de hogyha a nagy frakció nem szavaz, akkor az mindenféleképpen probléma. Ki támogatja tehát a 72-est? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 74-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 84-est és a 85-öst. Ki támogatja őket? Ki ellenzi? ki tartózkodik, elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-88-as mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Következzék a 9-es nem, az oka fogyott. 91-es Pitikájnán kolléga részéről mellette ellene tartózkodással elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodással elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. Négyes kompromisszumos, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as két részben az első részről mellette. La prima parte, scusatemi. Elnézést, az első rész okafogyott, a második rész pedig azonos a 102-essel, tehát csupán a második részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodás azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Száz hatos következik. Nem. Akkor a 109-es következik. Ki támogatja? ki ellenzi, ki tartózkodik elutasítva. 110-est visszavonták, ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Se vuoi, siete soli, ma Akarják, csak önök akarják, de ha akarják, akkor ellenőrizzük elektronikusan az ötös számú kompromisszumost. Avete votato Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig nézzük meg a 131-es módosítót, ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Szavazzunk a 132-esről mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következzék a nyolcas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 146-os módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 147-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 159-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 160-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 162-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadva. 166-os következik, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 13-as következik mellette ellene elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazat lezárom, elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizők elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig következzék a 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítva. A következő a 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 20 hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Elfogadva. Most pedig szavazzunk a 33-asról, ki van mellette, ki ellenzék itt tartózkodik elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizők elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig következik a zárószavazás elektronikus szavazás formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, egyesek nem szavaznak, lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. És áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Prossimo punto è preparation of a post-electoral revision of MFF 20. Több éves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése. Gambus kolléga a jelentéstevő. Egyes kompromisszumos, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva egy szavazattal. Két részben szavazunk most, a 17-es módosítóról első rész következik, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ha ellenőrzést óhajtanak a 19-essel kapcsolatban, megérthetjük. Következik az elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. Azt kell kérnem önöktől, hogy szavazzunk a 18-as módosítóról, mivel a 14-es módosítót elutasítottuk. Tehát ki támogatja a 18-as módosítót, ki ellenzi, ki tartózkodik elutasítva. A 21-es következik két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító következik két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os módosító következik mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az elrúszavazás elektronikus szavazás formájában. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. possiamo andare. Következik most. Al punto 12. A 12-es napi rendi pont. A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása címmel. Egyes kompromisszumos, ki van az egyes kompromisszumos mellett, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító két részben. Első részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 27-es módosító, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító, ez kiegészítés a 27-eshez, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es két részben Első részről mellette ellene tartózkodás elfogadva, második részről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Következzék a 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikus szavazás formájában. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Most pedig felfüggesztjük az ülést 10-15 percre. Sospendiamo per un'ora. Egy órára felfüggesztjük tehát az ülést. Egy óra 15 percre, mivel Bulcs biztos asszony 17 óra 15 perckor érkezik csupán. Dear colleagues, we can uh, start our meeting for the exchange of view with uh, Ms. Violeta Bulcs, Commissioner for Transport. Üdvözlöm a közlekedésügyi biztost. A globális piaci intézkedésekről fog beszélni, amelyek a kibocsátást csökkentenék. Üdvözlöm Önt itt, biztos asszony, a mai eszmecserén. Uh, uh, uh, köszönjük szépen, hogy beszámol az eddigi fejleményekről. Montrealban májusban lesz egy találkozó, és ide az ENVI szakbizottság küld egy delegációt. Nagyon fontos, hogy határozott álláspontot képviseljünk. Ez volt a szándékunk, de sajnos ez nem volt kivitelezhető. április 14-én, 15-én volt Amsterdamban egy témába illő tanácsülés. megnézzük, hogy milyen további lépéseket tehetünk a CO2 kibocsátás csökkentése értekében, és itt 2016 végéig globális piaci intézkedéseket szeretnénk bevezetni. Szerintem létfontosságú a politikai szintű eszmecsere májust megelőzően. Fontosnak tartom, hogy egy ICAO megállapodás szülessen a GMBM témájában. A bizottság nagy érdeklődéssel várja az ön álláspontját, illetve azt, hogy hogyan értékeli az eddigi tárgyalásokat. Szeretném még egyszer megköszönni, hogy eljött hozzánk a mai napon, és akkor ezzel át is adom a szót egy prezentációra, 10 perces prezentációra, utána pedig két körben kérdéseket fogunk meghallgatni. Először a politikai frakciók koordinátoraitól, aztán pedig a szakbizottság képviselőt, és ezzel meg is adom ennek a szót. Thank you very much, and uh, thank you for... Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy most első alkalommal részt vehettek ennek a szakbizottságnak a munkájában. Remélem, hogy konstruktív lesz, és hasznos ez a megbeszélés. Sok kihívás van előttünk, jelentős kihívások, de ezek nagy esélyt adnak arra is, hogy valami jelentőset alkossunk a jövőre nézve, nem csak a saját civilizációnk számára, hanem az egész bolygó számára is. Contribution to reduce... A közlekedés jelentésen hozzájárul a kibocsátásokhoz. A két százalék kevésnek tűnik, de számít. A széndiokszid kibocsátás 2%-a globálisan egy olyan szám, amelyet komolyan kell vennünk. Nagyon örülök, hogy önök is részt vesznek majd a jövő hónapban a Montreali magas szintű találkozón. Legutóbb februári látogatásom valóban nagyon hasznos volt, hogy személyesen találkozhattam döntéshozókkal, akik ezekről a dokumentumokról döntenek, amelyekről tárgyalunk, és pontosabban megértettük mindannyian, hogy csapatként mit szeretnénk a globális rendszerre kapcsolatosan tenni. Májusban a tárgyalások meggyőződésem szerint ugyanilyen jelentősen hozzájárulnak majd a tárgyalások sikeréhez végső soron. A lélekez, közlekedés hozzájárulása nagyon aktuális kérdés. Ezt az Amsterdami informális tanácsülésen tíz nappal ezelőtt szintén eh, foglalkoztunk ezzel, és remélem, hogy a jövőben is gyakorlat lesz ez. Azt is el kell mondanom, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó kérdések nagyon fontosak számomra személyesen is érintenek, függetlenül attól, hogy ki okozza a változásokat, ez, megtört, ez történik, a hőmérséklet növekszik, a vízszintek az óceán szintjén növekszik, ezért ezen változtatnunk kell, és ehhez alkalmazkodnunk kell, illetve fel kell készülnünk ezekre a változásokra a következő években, még a mi életünk során ez jelentős változás lesz. A légiközlekedés a növekedést elősegíti, és nagyon nagy a jelentősége világszerte ennek az ágazatnak, ezt tiszteletben kell tartanunk. De megoldásokat kell találnunk, hogy a, megol- hogy a növekedést hogyan tudjuk ellentételezni, és hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy az összhatás zéró legyen, mégis versenyképesek maradjunk az EU piacán is, és globálisan is. Meggyőződésem, hogy az EKO, az IKO az a testület, amelyet ágyalnunk kell a légiközlekedés globális ágazat és globális megoldásokra van szüksége. Nagy lehetőségeket látok a hatékonyság javításban, a hatékonyabb menedzsmentben is hiszek, a közlekedés, a forgalom irányítás hatékonyabb átételében, és az alternatív energiák, a megújuló energiák szerepét is hangsúlyozni kell. A harmadik gondolatom, ami szintén eh, nagyon érdekes számomra, a technológiák iránt érdeklődők számára bizonyára ez érdekes, hiszen az új technológia segíthet, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk. A jobb hatékonyság elérhető véleményem szerint az új technológiák segítségével, és elérhetjük a nullás széndiokszid kibocsátás célját. Az új technológiákkal ezt megtehetjük, ezért nagyon izgalmas számomra az első hibrid repülőgéppel való kísérlet, amiről bizonyára hallottak, továbbra is ösztönözni fogjuk az ágazat szereplőit, hogy tovább lépjenek ezen a területen, és a szükséges lépéseket megtegyék. Nagyon fontos a dekarbonizációban a repülőterek szerepe is. Nagy lépéseket tesznek már most a szén kibocsátások csökkentésére például a repülőgépek elektrifikációjával, Ez kulcsfontosságú lehet a klímaváltozás problémájának megoldásához átmeneti időszak, abban az átmeneti időszakban, amíg a jelentősebb technológiát törősek meg nem történnek. Mint már megemlítettem, elkötelezetten szeretnék az IKO közgyűlésen a globális piaci alapú mechanizmuson dolgozni. 2013-ban már volt a megegyezés, erre szeretnénk építeni. Alió elnökkel és a harmadik országbeli partnerekkel szeretnénk ezért a fontos célért küzdeni. Jelen pillanatban Alió elnök javaslata van előttünk, múlt decemberben tette meg ezt a javaslatot, ezt tovább finomították ezt a javaslatot az elmúlt hónapokban, és annak ellenére, hogy erős bírálattal érették, illették bizonyos ipari szereplők, az elnök továbbra is ezt tartotta napi renden, mint tárgyalási dokumentumot, és én ezt határozottan pártolom. A javaslat a legfontosabb alapvető elemeit tárgyalja kiegyensúlyozottan egy GMBM-nek, és ez jó alapja lehet a tárgyalásoknak, szerintem még tovább is lehet csiszolni. Az elnök javaslata kiegyensúlyozza az IKO egyik alapelvét, ami nagyon fontos, a diszkrimináció mentességet, azzal az elvvel, hogy különös helyzetűnek kell tekinteni a fejlődő országokat, fenntartva időközben a környezeti integritást. Üdvözöljük, hogy az üzemeltetőket egyenlően kell elbírálni ugyanolyan, ugyanazokon az útvonalakon, hogy ne legyenek lövesen torzulások se a mi piacunkon, se a harmadik országok piacán. De továbbra is szeretnénk megerősíteni a javaslatot, a CO2 kibocsátások stabilizációjával a nemzetközi légiközlekedésből származóan 2020-tól. Három nagyon fontos eleme van, ami, ha elem van, amivel szeretnénk megerősíteni a javaslatot. Először is a GMBN legfontosabb elemei arra irányulnak, hogy 2020-tól egy szén semleges növekedést tudjunk elérni másodszor lehetővé teszi az időszakos felülvizsgálatokat. Ez eh, szerintem egy nagyon erős eszköz, mert majd lehetővé teszi, hogy eh, ne kelljen egyetlen végleges megoldás mellett elköteleznünk magunkat, hanem, hanem a felülvizsgálatokat eh, is előre beütemezzük, hogy ne kelljen most elköteleznünk magunkat, hogy ez lesz a megoldás, és még 30 év múlva is ezt kell csinálnunk, hanem egyfajta körkörös folyamatos javítási folyamatot kép, képzelünk el az intézkedésekről. Harmadszor megalapozott átláthatósági rendelkezésekre épül, monitoring jelentéstételi és ellenőrzési szabályokra, és nagy, magas minőségű ellentételezéseket tartalmaz, ami lehetővé teszi a valódi csökkentés. Mivel a közgyűlés a GMBN minden elemét nem fogja jóváhagyni, a többi tervezési elem végrehajtására egy úti tervet is kialakít a közgyűlés, ezek 2020-tól lépnek majd életbe. Nagyon sok szereplő, fontos szereplő és partner már most is támogatja az elnöki javaslatot, de azt is nyíltan el kell mondanunk, hogy ez nem mindenkire igaz. További tárgyalásokra kell számítani, ez szükséges lesz. Ami viszont jó hír, hogy azok, akik nem kifejezetten nyilvánítottak álláspontot, ők amellett vannak, hogy a megállapodást kössük meg, ami azt jelenti, hogy jelentős előrelépés történt a legutóbbi tárgyalások óta. Megvan a kötelezettségvállás, a COP21 pozitív energiájára építeni szeretnénk, meggyőződésem, hogy ez sikerülni is fog, és megoldást találunk végső soron. Ugyanakkor jelentős tárgyalási erőfeszítésekre lesz szükség. Ezért olyan lényeges, hogy összetartsunk, és hogy az európai nézőpont erős legyen. Ugyanakkor rugalmasságra is szükség van, hogy demonstráljuk, hogy megértjük a folyamatosan változó helyzetet és az újonnan felmerülő megoldásokat. Melyek az elvárásaink a tárgyalásokkal kapcsolatosan? Először is az ICAO célja, hogy a szén semleges növekedést elérje a légiközlekedésben 2020-tól. Mindig is ez lesz az a cél, ami a szemünk előtt lebeg. Eredetileg ambiciózusabb célban gondolkodtunk, de mivel annyira nehezek voltak a tárgyalások, és most sem könnyebbek, ezért szeretnénk, hogyha ez az első lépés megtörténne, és erre az biztos alapra építhetnénk. Mint korábban is említettem, a rendszeres felülvizsgálat nagyon fontos eszköz a COP21 keretében kialakított modell alapján. Ez továbbá megerősíti ezt a folyamatot. Úgy gondolom személyesen, hogy a GMBM elsősorban eszköz, hogy elérjük ezt a célt, és mindezt költséghatékonyan tudjuk megtenni. Hogyha valóban megértjük ezeket a szempontokat, és azt is, hogy bármi, amit elérünk októberben, nem a végeredmény, akkor sokkal jobban tudjuk a tárgyalási pozíciónkat érvényesíteni a közgyűlést fel fogják hívni, hogy elfogadjon egy állásfoglalást, amely a vezérelveket határozza meg a jövőre nézve a gmb ben amelyeket 2020-ig meg kell valósítani. Az ICAO kidolgozza a fennmaradó elemeket és végrehajtási eszközöket, hogy a GMBM működőképes legyen az EU. Már most sokat tesz, már a közgyűlés előtt, azért, hogy a fennmaradó elemek is olyan megalapozottak és erőteljesek legyenek, amennyire lehetséges. De az, azt tudnunk kell, hogy nemzetközi tárgyalásokban, amikor ilyen sok partnerrel kell tárgyalni, olyan szereplőkkel is, akik nem értenek velünk egyet alapvetően, nagy kihívás, hogy minden célunkat elérjük. Egyetértek, hogy továbbra is ambíciózusnak kell maradnunk, de rugalmasságra is szükség van, és kompromisszumkészségre is. Vagy hogy új megoldásokat találjunk, ez még inkább az számomra kedvező megoldásnak tűnik. Ahhoz, hogy a jó megoldást el tudjuk érni, más fontos szereplőkkel fel kell vennünk a kapcsolatot, nyíltan és hatékonyan. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy meg tudjuk harmadik országbeli partnereinket győzni, akik még nem tették le a voksot a piaci alapú intézkedések mellett ilyen ambiciózus ütemezésben. A bizottság aktívan keresi a partnereket politikai és technikai szinten is. Szeretné biztosítani önöket arról, hogy minden lehetséges alkalmat felhasználok arra, amikor partnerekkel találkozom világszerte. Tegnap például Fox miniszter látogatott el hozzánk, és megállapodtunk, hogy az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy összefogjon, és úgy gondolom, hogy ezúttal ugyanazt a célt szolgáljuk, ezért az amerikai féllel erős partnerséget tudunk kialakítani. Már említettem Montreali februári látogatásomat, amikor az európai nagykövetekkel találkoztam, valamint a világ összes nagykövetével, és nagyon konstruktívan tárgyaltunk Montrealban. Meggyőződésem, hogy mindenki megállapodást akar, ezért úgy gondolom, hogy nyílt párbeszéddel meg is fogjuk találni. Talán még fontosabb az a látogatásom, amikor Kínába látogatok el, ott közvetlenül felvesz, felvetem ezt a témát kínai partnereinkkel való tárgyalásainkban. Kína még nem nyilvánított álláspontot egyértelműen. Ugyanez történik az öbölországokban, Szingapurban, évelején fogunk oda ellátogatni, illetve akkor látogattunk el oda. Ha nem is túl lelkes a támogatás, azért látjuk, hogy komolyan veszik a kérdést, tanulmányozzák, és előrelépést szeretnének elérni. Ugyanez vonatkozik Etiópiára, ahol bizottsági látogatást tartottunk az, Eur- az Afrikai Unióval közösen. Jó hír, hogy afrikai partnereink részt kívánnak venni a megállapodás kialakításában. Az Európai Unió eddig kiválóan egységesen lépett fel a konstruktív párbeszédben, ez nagyon üdvözlendő, nagyon örülök, hogy a párbeszédet nyitva tartjuk, hogy, hogy összehangoljuk az álláspontjainkat. Ezért nagyon fontos, hogy a globális közösségben is érezzék, hogy egyetlen erős partnerrel tárgyalnak. Remélem, hogy ez egészen a tárgyalások végkimeneteleig így is marad. A bizottság természetesen szívesen visszajön a parlamenthez, hogyha a parlament érdeklődik a folyamat iránt, és beszámolunk az előrehaladásról. Hogyha szeretnének ilyen találkozókat még az őszi időszak előtt, akkor nagyon szívesen eljövök. Azt hiszem, hogy most az ideje, hogy visszaadjam a szót. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, mennyire lényegesnek tartom, hogy körültekintően eltökélten járjunk el, és nyíltan fogalmazzunk a globális közösség minden tagjával szemben. Alió elnökkel én teljesen egyetértek abban az értékelésben, hogy ez az az időpont, amikor egyetlen országot sem szabad kihagyni a megállapodásból, és én ebben hiszek. Hogyha azt szeretnénk, hogy a dekarbonizációban mindenki részt vegyen, akkor be is kell őket vonni a döntésbe, és meg kell találnunk a módját, hogy azok, akik most nem állnak készen a teljes részvételre, egy átmeneti könnyítés vagy átmeneti időszakot kapnak, kapjanak, amely után csatlakozhatnak, és úgy gondolom, hogy így elérhetjük azt a célt, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amelyre építhetünk a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg az első kör kérdést a politikai frakciók képviselőként Péter Léze kapja meg a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, ezt a mai eszmecserét, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm azt is, hogy ilyen nyíltan beszél a parlamenttel ebben a témában, akkor, amikor erre szükség van, és szükség is lesz rá, sajnos, hiszen eh, nem találtuk még meg azt a brilliáns megoldást, amelyre mindannyian várunk. Már tíz éve beszélünk erről a témáról. Matthias árnyékelentéstebőn volt, illetve mások is, akkor, amikor 2006-ban az első ízben vitattuk meg a bizottság javaslatát. Azóta tíz év telt el, és mégsem jutottunk el oda, hova szerettünk volna. Ez azt jelenti, hogy bizony elég frusztráló a helyzet, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy mire van szükség tudományos szempontból, a másik oldalról viszont ott vannak a problémák. A jó oldal pedig a következő, az ETS a repülés úgy bevonás az ETS-be nehéz volt Európán belül. Kína és az USA nem akart ebben részt venni, de Európán belül ezt megteszik, és itt van a nehézség. A repülési kibocsátást akartuk csökkenteni. Hogyha figyelembe veszük a tagállamok erőfeszítéseit, akkor azt látjuk, hogy Európán belül, az Európai Unión belül bizony jelentős mértékben hozzájárultunk a CO2 csökkentéséhez a rendelet megvalósítása kapcsán. Tehát egyáltalán nem kell arról beszélni, hogy ezt feladjuk. Nagyon fontos, hogy az ETS legalább Európán belül működjön. Hogy Európán kívül mit teszünk, az már nehezebb ügy hiszen az ICAO-val kell együttműködnünk. Fontos, hogy az ICAO-t a megfelelő irányba nyomjuk, és ne hagyjuk, hogy az egész folyamatot leállítsák, akadályozzák. Itt egyértelmű, hogy a kibocsátás tekintetében a repülés, repülés ügy, a légi közlekedés nagyon jelentős van, aki 2%-ot emleget, van, aki többet. Hogyha a CO2 kibocsátást megnézzük, akkor a 180 állam közül, amely a Párizsi szerződést aláírta, hogyha ebből csak 129-et nézzünk, és ebben nem tartozik bele Kína és USA, de a latinamerikai, ázsiai országok, afrikai országokat összevéve 129 országot számlolunk, a 129 ország kibocsátása alacsonyabb, mint a nemzetközi légiközlekedés kibocsátása. Itt mindig a 180 országot emlegetjük, de azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy a konkrétan a légiközlekedésre összpontosítsunk, hiszen nagyon-nagyon sok ország CO2 kibocsátása összesen alacsonyabb, mint a légiközlekedés CO2 kibocsátása. Az ICAO csak a szén semleges növekedésről beszél, pedig nagyon fontos a CO2 kibocsátás csökkentése. Csak ellensúlyozásról beszélnek az ICAO-ban, csökkentésről nem. Fontos, hogy valamilyen szinten megállapodásra jussunk, de azt tudjuk, hogy a szénsemleges növekedéshez nem minden légitársaság csatlakozik, van, aki delegációt kapott, van, aki azonban még messzebb menő szabályozást vezetett be. A fejlődő ország esetében pedig rugalmasak vagyunk. Ez a mechanizmus nem az ICAO kezében van, Fontos, hogy valóban mindent megpróbáljunk, tartsuk a lendületet, de nem fogja megoldani minden problémánkat az ICAO, ezt tudnunk kell, tehát nagyon fontosak a további lépések, a felülvizsgálati klauzulák, illetve a kétoldalú tárgyalások folytatása. Például a lehet, hogy az Egyesült Államok következő elnöke, elnökének megválasztásával kétoldalú oldalú tárgyalásokra is lehetőség nyílik majd. Köszönöm. Gróta úr következik a szocialisták részéről. Köszönöm, Mulcs asszony, ezt a lehetőséget, hogy eszmét tudunk itt cserélni. Ön bemutatta, hogy széndiokszid semleges módon szeretnénk növekedni kérdés az, hogy hogy tudjuk ezt más ágaknak eladni. Az emissziós irányelvet dolgozzuk át éppen, és egyes ágazatokban tényleg vissza kell venni a széndiokszid kibocsátást. A légi közlekedés esetén azt mondjuk, hogy szénsemleges növekedést akarunk. Nehéz ezt eladni, és nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, talán ki tud erre térni. Azt ö, ö, hogyan fog ez működni, hogy az IKEO létrehozzon valamit, ami lényegi megoldás, amiért nem kell szégyenkeznünk, és amely igazságos módon közvetíthető más iparágak, más szektorok felé is. Hiszen ha nem így történik, akkor problémát okozunk, ez a kör négyszögesítéshez hasonló feladat, hogy a légi közlekedésben nagyon erőteljes intézkedésekre kerül majd sor, és nem hiszem, hogy többséget lehet megnyerni emellett. Azt hiszem, hogy európai jogszabályokra van szükség, ennek lenne értem európai szinten létrehozni ezen jogszabályokat, ha nem tesszük ezt meg, akkor megint csak Európa koporsójába verjük be az utolsó szeget, ha a tagállamokra hagyjuk az emissziós rendszer alakítását ön részéről várunk világos kijelentéseket, hogy habozó magatartás helyett határozottan akar majd fellépni nemzetközi partnereinkkel szemben. Erőteljes emissziós kereskedelmi rendszer, be mindenképpen a légi közlekedés is beletartozik, erről még vitáznunk sem kell. Thank you very much, and now for... Köszönöm szépen. Az ICR részéről Berling asszony kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én nem a jövőbe kívántanék visszatekinteni, hogy úgy mondjam, hanem inkább az a célom, hogy a nehézségeket elhárítsuk. Tudjuk, hogy mik voltak ezek. Az, hogy egyszerűen követelőzünk, az nem segít. A lényeg az, hogy egy globális mechanizmus jöjjön létre, nagyon is üdvözlöm megjegyzéseit arra vonatkozóan, hogy ez a mechanizmus a folyamat elején nem lesz tökéletes, de nagyon fontos, hogy ebbe olyan módszereket építsünk be, illetve olyan felülvizsgálati lehetőségeket, amely tökéletesíthetik. A tökéletes a jó ellensége, ahogy mondják. Nagyon fontos, hogy valamit felállítsunk, valamiben megállapodjunk, valami elinduljon. Mi a lényege annak, hogy globális mechanizmust állítsunk föl, és óriási erőfeszítéseket tegyünk, hogyha mindemellett megtartjuk a regionális mechanizmusokat. Ez nagyon nehéz kérdés lesz, mind a bizottság, mind pedig a parlament számára. Itt nem az éghajlatváltozással kapcsolatos követ, ö, kötelezettségvállalásokról van szó, hanem arról, hogy hogyan lehet a legjobb eredményt elérni. És azt hiszem, hogy a Környezetvédelmi Bizottságban mindenki egyetért azzal, hogy a GMBM célja a 2020 követően a szélsemleges növekedés, ez nem valami ambiciózus, de attól, függő, attól függően kell értekelni, hogy mi a kiinduló pont. Ezzel kapcsolatban pedig konkrétan a kérdésem a következő. Párizsban közös, de differenciált felelősségről beszéltünk, és azt hiszem, hogy az éghajlatváltozási stratégiánk az ENSZ keretében ezzel fémjelezhető. Ezt fogjuk megim- megismételni a GMBM keretében? Nagyon fontos hogy erről beszéljünk, itt lehet, hogy más akronimával illették ezt az elvet. Az biztos, hogy tárgyalnunk kell és változtatnunk kell. A kérdésem a következő. Az ETS-en belül, illetve az Európán belüli e, légijáratok esetében ön hogy, jár, hogy e, tekint a mi szerepvállalásunkra, felkívánja tartani a jelenlegi helyzetet, vagy pedig új mechanizmusokra tekint, vannak még itt lehetőségek, de akkor ez nem egy piac alapú, vagy nem egy ETS alapú mechanizmus lenne. Tehát azt szeretném tudni, hogy a tárgyalások során milyen álláspontot képviselnek. Köszönöm. Jelenni úr az ALDE részéről. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és biztos azt, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a bevezető szavakat. Julie elmondta, hogy a tökéletes lehet, hogy a jó ellensége. Az ambíció hiánya pedig egy szebb jövő ellensége lehet szerintem. Meg kell találnunk tehát a megfelelő egyensúlyt könnyen megismételhetnék mindent, amit Péter Lízitől hallottunk. Egyetértek mindenben, de hagyd ne tegyem ezt. Inkább ehelyett egyetlen egy elemre szeretnék összpontosítani, ez pedig az IKO megállapodás tervezete, ami a GMBM-et illeti és a mögötte húzódó elképzeléseket. Ha jól értem, akkor nagyon sok tekintetben az ellensúlyozásra az ellentételezésre összpontosítunk. Az Európai Unióban ezzel kapcsolatban vannak tapasztalataink. Az Európai Bizottság többször kijelentette, hogy ez hozzájárult az ETS összeomlásához, az Európai Uniós szénpiac összeomlásához. Tehát az ellentételezés a múltban nagyon is negatív hatásokat váltott ki, nem csak az ETS-re vonatkozóan, hanem az éghajlatváltozás elleni harccal kapcsolatban is. Ami pedig a CDM rendszert illeti, látjuk, hogy ezeket az alapokat még most is új széntüzelésű erőművek létrehozására használják, például Kínában, ahogy felváltják ezekkel az újakkal a régieket. Lehet, hogy ezek széndiokszid kibocsátása alacsonyabb, mint az a régieké, de mégsem ez a megfelelő út. Tehát azt hiszem, hogy az ellentételezés sokszor inkább probléma, nem pedig a megoldás. A kérdésem pedig a következő. A bizottság hogyan képzeli el az ellentételezéssel kapcsolatos kritériumok felállítását annak érdekében, hogy a múlt hibái ne ismétlődjenek meg. Lehet, hogy hajlandó lennék erre az útra lépni, de csak akkor, hogyha nagyon is szigorú kritériumokat határozunk meg az ellentételezés vagy ellensúlyozás témájában. Köszönöm szépen, a Gújának adom meg a szót, Katerina Kösne. Panak předsedo, děkuji vám, paní komisařko, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, hogy ellátogatott hozzánk. Időnyomás alatt állunk, és sok kollégának bizonyosan számos kérdése van önhöz. Szeretném még egyszer elmondani, hogy sok szerencsét kívánok önnek fáradozásaihoz. Tény az, hogy a légi közlekedés mindig a peremre szorult. Tudtuk, hogy nagy probléma van a légi közlekedéssel, és senki nem akart foglalkozni ezzel a problémával. Azonban jó magam, kollégáimhoz hasonlóan azon a véleményem vagyok, hogy globális mechanizmusra van szükségünk, és remélem sikerül majd ezt a mechanizmust kitárgyalni az ICAO-val. Szeretném öntől konkrétan megkérdezni, hogy ugye itt az új üzemanyagok bevezetésével kapcsolatban mi a helyzet az európai piacra. Világos, hogy ezen üzemanyagok sokkal alacsonyabb értékekkel rendelkeznek. A biokerozint az USA-ban már alkalmazzák, azonban az európai piacon is be kellene indítani az ezirányú folyamatokat. Mit tesz ön azért, hogy több biokerozint használjanak a légiközlekedésben? közlekedésben? Ezáltal nem csupán bioüzemanyagokat használhatnánk, hanem sok munkahelyet is teremthetnénk. Ha nagy célokat tűzünk ki, akkor ezt kisebb célnak látom, amit, amivel a saját házunk teljen tenni tudnánk azért, hogy az emissziót csökkentsük. Ezért szeretném tudni, hogy mi a gátja ennek, hiszen sok ország már használja a biokerozint, Európában viszont nem ez a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A Bolk elnök asszony, is köszönöm a bevezetőjét. Nem mondta, hogy egy globális ágazatnak globális megoldásokra van szüksége. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk itt, hogy ez legyen a cél, és hogy kompromisszumokat kell kötnünk, ezt is meg kell értenünk, ez a mi mesterségünk politikusként a kompromisszum. De egyelőre, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudunk tovább menni a kompromisszumban, például, hogyha azt mondjuk, hogy 2020-ig a szén semlegesség a az az engedmény, amit meg tudunk tenni, akkor mondhatjuk, hogy itt vége a kompromisszumnak, mert sokat engedtünk. Én is hiszek a globális megoldásban, de ha megnézzük, hogy az IKO vagy az IMO hogyan teljesít mostanáig, azt látjuk, hogy a változás ütemét a legkisebb közös többszörös, vagy nagyobb közös nevező határozza meg és csak tovább tolták ezt a problémát a fél évvel későbbi ülésre. A hajózási ipar még többet tesz, és ugyanez igaz a Zikaóra is. Mi az, amit már elfogadtunk, amikor azt mondjuk, hogy kompromisszumokra van szükség? Például, hogyha a CO2 hatékonysági normáról beszélünk, a bizottság november, február 9-én ezt mérföldkőnek nevezte ezt a megállapodást, amikor a legkevésbé hatékony repülőgép 2028-ig még gyártható. Szerintem ez nem mérföldkő. És a, az óriási széndiokszid kibocsátásnak a csökkentésének fele önkéntes vállalás. Miért keverik össze a számokat? Miért mondják, hogy ez mérföldkő ez a megállapodás, amikor nem az? Amikor a globális megállapodásról tárgyalunk, ez megingatja a bizalmunkat. Először a széndiokszid kibocsátási normákkal. Úgy tűnik, hogy az EPA tovább megy az Egyesült Államokkal, mint az ICAO. Az Európai Unió az USA-val tovább lép ebben. Hol vannak az elfogadhatatlan vörös vonalak? Mit tudunk elfogadni? Fogják-e követelni, hogy a mentesítések a szén semlegességi növekedés kapcsán kompenzációt kell, hogy kapjanak bizonyos országok e tekintetben? Hol lesznek a mi rugalmassági határaink ezen a ponton? Nem akarunk kettős számítást és nem fogjuk elfogadni az, az olyan megfogalmazást a megállapodásban, amely a regionális intézkedéseket tiltja. Tudom, hogy többen vannak, akik ezt mondják. Remélem, hogy az Európai Bizottság ezt ellenezni fogja, mert ha nem, akkor a parlamentben falakba fognak ütközni, amikor megpróbálják megállítani az órát, ennek a javaslatnak a bizottságtól kell jönnie. Tudnia kell, hogy a parlament küzdeni fog ezekért az ügyekért, és ezért szeretném tudni, hogy önök számára hol ér véget a tolerancia. Köszönöm szépen, és az EFDD nevében következik. Komisszárja. Évi asszony. Köszönöm elnök úr, Bok, biztos asszony, itt ülök. Egy rövid bevezetést szeretnék megejteni a piaci intézkedésekre vonatkozóan továbbra is piaci eszközöket használunk olyan célok elérésére, amelyek környezeti jellegűek. Tehát, hogy javítsuk a föld golyónk állapotát. saját szemszögemből azt mondhatom, hogy számos olyan mechanizmusra van példa, amelyek nem működnek az ETS például nem vezetett az emisszió csökkentéshez a várt vagy remélt mértékben. Ennek fényében egyetértek azzal, ami elhangzott idáig a kompenzációs intézkedések tekintetében. Ez egy további olyan elem, ami nagy aggodalomra ad okot, hiszen a kompenzálás nem bizonyult hatékony eszköznek. Az emissziókat csökkenteni kell, vissza kell szorítani. De ezen túlmenően van egy dolog, amit szeretnék öntől megkérdezni. A technológiai semlegesség koncepciója vonatkozásában folyamatosan hangoztatjuk ezt az elvet, Noha szerintem inkább azokat a technológiákat kellene előnyben részesíteni, amelyek kevésbé hatnak ki a környezetre, és penalizálni azokat, amelyek károsítják a környezetet, tehát haladjuk meg a technológiai semlegesség koncepcióját. Aztán még egy kérdés. Esetlegesen túlmenően ezen a megállapodáson, amely létrejön majd az ICAO berkeiben, az Euró Európa akar-e kiegészítő intézkedéseket foganatosítani, vagy kiegészítő fellépéseket a légi közlekedés emisszió csökkentése céljából. Gondolok egy közösségi harmonizált fellépésre, amely valamilyen módon megszüntetheti a fiskális kivételeket a karburánsok tárgyában, amelyekből jelenleg ez az ágazat még profitál. Vannak-e tehát kiegészítő intézkedésekre vonatkozó előrejelzések a bizottság részéről? Uh, Köszönöm. Biztos asszony, ilyen szó. Köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nem lesznek könnyűek a tárgyalások, eddig sem voltak azok. Szeretnék azonban megosztani valamit, ami előre visz bennünket. Globális közösség részeként működünk. Az Európai Unió nem zárhatja ki magát, nem élhet egyedül saját filozófiájával burkolózva. Erősnek kell lennünk, azonban nem szabad nyomni, nyomást gyakorolni, hanem inkább arra kell fölkérni másokat, hogy csatlakozzanak az erőfeszítéseinkhez. Amióta hivatalba léptem, ebben a szellemiségben dolgozom, és valóban célom az, hogy megoldást találjak, közös megalapodásra jussunk, Montrában a közgyűlésen. A tárgyalás elemei jók. A struktúrával is elégedett vagyok. Az irányításra, a kormányzásra összpontosítunk. Egyértelmű szabályokat akarunk és igen, ide tartozik az ellentételezés. Tárgyalunk ebben a témában, azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy nem a légiközlekedés az egyetlen ipar, amely ezt használja. Tanulunk másoktól. És szerintem ez működhet is. Méghozzá jól. Nagyon sok variáció, nagyon sok lehetőség van amely segítségével megállapodhatunk az ellentételezésekben. Ülünk a tárgyalóasztalnál, a tárgyalóasztal körül tárgyalunk, tehát senki nem utasította ezt el helyből. Ugyanakkor az is nagyon jó, hogy az érdekelt felek egyetértenek abban, hogy egy, egy szabályokra alapuló elvet akarunk kialakítani, egyenlő mozgástérrel, játéktérrel. Ez nagyon fontos. De hát ugyanakkor nézzünk körül. Én beutaztam a világot idén, óriási különbségeket tapasztaltam, és nem hunyhatjuk be a szemünket, nem mondhatjuk azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell eljárnia. Vannak nagyon szegény országok, vannak olyan egészen kicsi piacok, ahol túlságosan drága lenne a szabályok azonnali bevezetése, és vannak olyan országok, ahol átmeneti időszakra van szükség. Elkötelezett vagyok azonban amellett, hogy végre legyen egy globális platform, ambiciózus tervekkel, amelyben mindenki részt vesz valamilyen formában. És ez már óriási sikerként könyvelhető el, akármennyire is szeretnénk tovább menni, és igen, tárgyalni fogunk, ezért is van szükségem önökre, meg kell győzni a partnereinket, hogy nem csak hogy egy jó környezetvédelmi megoldásról van szó, hanem egy jó üzleti megoldásról is. Egy zöld megoldásról. A zöld ma üzletet jelent, hiszen hatékonyságot jelent, energiafüggetlenséget, alternatív energiaforrásokat, megújuló energiaforrásra épít, és ez pedig jó. Igen, támogatjuk a bioüzemanyagokat, de találkoztam ezzel a közösséggel, és elmondták, egész egyszerűen megfogalmazták, hogy a közeljövőben mennyi bioüzemanyagot tudnak létrehozni, és ez a százalék bizony nem, so, nem nagyon magas, akármennyire is gyorsítjuk föl a folyamatot a szükségleteknek csak bizonyos százalékát tudják majd lefedni. Minden tagállamnak be kell nyújtania őszig az ezzel kapcsolatos stratégiát, tehát látható, hogy dolgozunk ezen. I believe that CO2 agreement is a landmark. Szerintem a CO2 megállapodás valóban mérföldkő, mert egy globális megállapodásról van szó. Arról beszélhetünk, hogy ezt hogyan lehet majd tovább javítani, és milyennek az alapvető tartalma, lényege, de már ez önmagában is nagyszerű. azt szeretném, hogy mindenki követni tudja. Az ICAO nagyon sok taggal rendelkezik, és fo- fontos, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk, és elérjük azt, hogy senki ne maradjon le. Próbáljuk meg ezt az egészet kézbe venni, próbáljuk meg a szakadékokat áthidalni, és ahogy mondtam, pontosan ezért nagyon fontos, hogy egy szabályra alapuló megközelítést alakítottunk ki, a differenciálás, a diszkriminációmentesség és jó környezetvédelmi célok háromszögében mozgunk. Ami pedig az ets illeti, igen, ez siker. És vannak a világon más országok, akik követnek bennünket, és hasonló formában próbálnak föllépni. De a légi közlekedés globális üzletág, ezért globális megállapodásra van szükség. Nem csak a belső piacokat kell figyelembe venni, ezért azt kérem önöktől, lássuk tisztán, hogy minden további vita az ETS kapcsán csak azután következhet, hogy megszületik a közgyűlés eredménye. Tehát a közgyűlési tárgyalások eredményét visszahozzuk ide Európába, és ezen próbálunk tovább lépni. To be done in order to, to implement. Akkor majd további eszmecserére lesz szükség, hogy megnézzük, hogyan lehet kiegyensúlyozott formában megvalósítani az elhangzottakat. One more information ami pedig a CO2 kibocsátást illeti, itt is fontos a szabályozási környezet, de ezt közvetett módon a piaci erőkkel is lehet szabályozni. Addig, amíg folyamatosan pozitív nyomást gyakorlunk, addig előrelépésre számíthatunk. Örömmel hallom azt, hogy egyetértenek velem abban, hogy folyamatos felülvizsgálatra van szükség, ezt integrálni kell, a megoldásba bele kell foglalni, folyamatosan visszatérve ugyanezekre a kérdésekre megfelelő fellépéseket kell kialakítani, hogy eredményt érjünk el. Nagyon is támogatom ezt a megközelítést, támogatom a folyamatosan fejlődő rendszer gondolatát, amely az abszorciós szintet figyelembe veszi. Igen, Támogatom az ambíciós, ambiciózus célkitűzéseket, de ezeknek reálisnak kell lenniük. Azt kérem önöktől, hogy európai szinten legyenek aktívak, és meglátjuk, hogy hova jutunk. Támogatom ezt. Regional measures, mentioned. I think I've covered. Uh, other measures that uh, you also ask for. Az egyéb intézkedések, amelyekre rákérdeztek, megemlítettem már a Cezárt, mint uh, az forgalmi igazgatási rendszert, amelyről már szó volt, és reméljük, hogy tovább fogjuk tudni vinni ezt az ügyet. És egy erős kommunikációval készülünk a dekarbonizációra nyárra, a közlekedésben, és ez a szektor is szerepelni fog benne, az, az RNI-be is egyre többet fektetünk a technológiákba. Mint említettem, nagyon örülök az EasyJet bejelentésének, hogy tesztelnek és támogatják a kifejlesztését egy hibrid, egy hidrogéncellás meghajtású megoldásnak, és örülök, hogy a hidrogén megoldások területén előrelépés történik. A kereskedelmi repülésben szerintem ez szeret fog nyerni. Ez valódi kihívás. És meggyőződésem, hogy 2030-ra lesz hibrid repülőgép. És ez az, ami igazán változtatni fog a helyzeten a, rep- a légiközlekedésben. közlekedésben hiszen látjuk, hogy növekedés történik, támogató tevékenységekre van szükség, és kiigazításra, de a technológiának ebben támogatnia kell minket ebből a növekedésben. Van-e egy csodás, varázslatos megoldás? Nincsen. Meggyőződésem, hogy megoldást fogunk találni, amivel tovább tudunk lépni, és ez a folyamat soha nem ér véget. Elfogadom pessimizmusukat néha, hiszen tíz éve dolgozom ezen a témán, de úgy gondolom, hogy építünk a COP21 eredményeire, arra a lendületre, amely ben azt látjuk, hogy a klímaváltozás jelenségei tapasztalhatjuk Grönlandon, Floridában, saját szemeinkkel, tehát itt már nincsenek bizonytalanságok, függetlenül attól, hogy ki okozza ezt, szembe kell néznünk ezzel a változással. Nagyon fontos, hogy megszülessen az a e megállapodás, amely közös kötelezettségvállaláson alapul, és a partnereink motiválásán folyamatosan dolgozunk, hogy ők is csatlakozanak ambiciózus céljainkhoz, de Európa egy jól fejlett földrajzi térség, és biztosítanunk kell, hogy azok is velünk tartsanak, akik még nem tartanak a fejlődésnek ezen a fokán. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz erőlelépés, mert a karbonizációt és a klímaváltozás kérdését nem tudjuk magunk megoldani, bármilyen haladók vagy fejlettek vagyunk. Köszönöm szépen. Most akkor hallgassuk meg a felszólalók második körét, Ivo Belettel kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Üdvözlöm és köszönöm, hogy eljött. Röviden. Nem akarom elismételni, ami már elhangzott. Az elmúlt hónapban ott voltam a parlamenti delegációval Montrealban, és az ICAO irányításával kapcsolatosan aggájaink voltak, pedig voltak figyelmeztetések, mégis meglepett minket az átláthatóság hiánya ebben a szervezetben. Gyakorlatilag az ENSZ-nek egy hivatalos szervéről van szó. Azt gondoltam volna, hogy az átláthatóság százszázalékos, erről szó sincs. Ez ezzel kapcsolatos véleményét tehát alátámaszthatom a GMBN-nel kapcsolatosan. Ön elmondta, hogy most ez a legjobb ajánlat, nem az ITS, nem tökéletes, nem ETS, nem tökéletes, de támogatom ezzel kapcsolatosan is, amit elmondott, a széndiokszid normákról is beszéltünk, amelyekről az ICAO is megállapodott, nem olyan ambiciózisak ezek, de ez előrelépés. Két rövid kiegészítő kérdés. Először az ellentételezések minőségéről ön beszélt erről, ez nagyon fontos. Az ellenőrzéssel együtt a monitoringgal, és az, ezért ezek az úgynevezett offseteknek a minősége nagyon lényeges a hitelesség érdekében. Meg tud-e győzni minket arról, hogy ez a minőség tényleg jelen van. Montrában az volt a benyomásom, hogy nem, nem minden fél ugyanúgy értelmezi ezt. Másodszor elmondta, hogy ez a megállapodás tervezet lehetővé teszi az időszakos felülvizsgálatokat, ez egy opció, vagy pedig van egy garancia, hogy az időszakos felülvizsgálat beépül az megállapodásba. Nagyon fontos, ahogy a Matthias Guló, te és Péter Lize is elmondták, és más tagok is, hogy ebben a szakbizottságban sokat beszélünk az iparról, az energiáról, a más ágazatok hozzájárulásáról, de nagyon nehéz elmagyarázni más ágazatoknak, hogy a légiközlekedés vagy a hajóipar nem tesz többet. Európa részéről többet kell tennünk, hogy nagyobb legyen a mozgástere az iparunknak és a szénelszivárgás megakadályozása érdekében, és minél többet teszünk, itt annál nagyobb mozgásteret adunk más ágazatoknak is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ivo. Thank you, Chair. Um, I think there's an awful lot of consensus actually. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy konszenzus honol a pártok között. Beszéltünk az ellentételezésről, a hibákból le kell vonni a tanulságot, erről szóltunk, illetve olyan folyamatra van szükség, amely biztosítja, hogy ne csak az iparág, az ipar határozza meg a szabályokat. Ezt fontosnak tartom. A második megjegyzésem az ETS GMBN-be való integrálása. Természetesen azt szeretnénk, hogy egy olyan globális platform alakuljon ki, amelyre mások is építhetnek, ahelyett, hogy ez, ez a talapzat plafonná váljon, tehát egy maximális értéket képviseljen. Ezt elkerülném. Ami az éghajlatváltozással kapcsolatos szaktudást illeti, nagyon sok szereplőre van szükség. Nem lehet az, hogy egyetlen egy szervezet vagy egy ágazatra épülő szervezet foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Az aggájaink tehát a következők. A jelenlegi mechanizmus, amely a légiközlekedés kibocsátásával foglalkozik, fontos, hogy érzékeny legyen, figyelembe vegye a technológiai előrelépéseket, és így tovább. Kérdés pedig a következő, mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ez a folyamat nyitottabbá váljon, és a nyilvánosság számára is hozzáférhető legyen, azért, hogy másféle szaktudást is fel lehessen használni, más szervezeket is be lehessen vonni az IKO-t is többek között. Hiszen az önáltal azonosított problémák, azaz az ambíció éllovasainak kell lennünk, és magunkkal vinni, húzni a többieket. Ez azt jelenti, hogy a lehető legszélesebb bázisra kell építenünk, és az, ahogy jelenleg az, ICAO, az IKO kezeli ezt a problémát, ezt akadályozza. Mit tesz tehát a bizottság? Köszönöm, Jacqueline Foster következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos asszony, üdvözöljük itt a bizottságban közlekedési bizottságban. Milyen kár, hogy nem próbáltunk tíz évvel ezelőtt globális megoldást találni, hiszen iszonyatos mennyiségű munkaóránk van ebbe benne, és mégsem született észszerű megoldás. Remélem azonban, hogy legalább jó úton haladunk. Ma Tony Tyler, Henry Collier és más szakértők itt jártak, velük ebédeltem, és azt tanúsíthatom, hogy az ipar valóban megoldást szeretne, hiszen a bizonytalanság nagyon rossz. Egyetlen gondot szeretnék fölvetni, a, és van némi tapasztalatom ezen a területen. Szerintem nem történt elég előrelépés az, Európa, az, az előző tíz évben, akár a, a design területén, akár a, az üzemanyaggal kapcsolatos kutatások területén. És azt hiszem, hogy meg kell néznünk, hogy az ipar hogyan reagál, csak az ő eredményeikre építhetünk. Hogyha kapacitásépítés a célunk, és ez ugye tagállami felelősség, hogyha megvan az egységes égbolt, és ez meg fel működni, mert most ugye vonakodást tapasztalunk, és abban az, abban az eh, helyzetben vagyunk, hogy a kettő plusz legyen a küszöb, hiszen megvan már ehhez a technológia, amely versenyképes az amerikai rendszerekkel. Szerintem ami hiányzik, az a politikai akarat. Kollektíven mindezek az eszközök segíthetnek a problémák enyhítésében. Ezzel pedig el is jutottunk oda, hogy hogy állunk, mi a helyzet. A transport a közlekedési bizottság ellátogat majd május során az ICAO-hoz, nagyon várom ezt a találkozót. Remélhetőleg egy piacalapú intézkedést tudunk felállítani. Ön meg tudja erősíteni, hogy az Egyesült Királyságban, ha Európai Unión belül maradunk, akkor, akkor akkor egységes megoldás lesz, hiszen engem nem érdekelnek a reg- regionális megoldások, és akkor visszatérnénk a tíz évvel ezelőtti helyzethez. Aztán ugye kivételekre van szükség, és ez rendben van, hiszen nagyon szegény területek is, területek is foglalkozunk, gondolunk itt például Afrikára. Ugyanakkor ott van Kína, Oroszország, vonakodnak, azonban az ipar aggódni fog, hiszen nem akarunk versenyproblémákat, nem akarjuk azt, hogy bizonyos országok ne csatlakozzanak ehhez. Tehát lehet, hogy most még ezzel kapcsolatban nem tud semmilyen információt adni, de azt hiszem, hogy erre nagyon is oda kell figyelni majd a jövőben, és ez a harmadik gondolatom, a, a, ez pedig nem más, mint a harmadik országok nem megfelelése, hiszen hogyha ez történik, akkor ugyanabba a helyzetbe kerülünk, ahol most vagyunk. Lényeg, minden jót kívánok önnek. Azt hiszem, hogy itt támogatást élvez, valamilyen megoldást szeretnénk találni, de vannak még más csökkentési módok, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy erről nyíltan beszéljünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Meisner asszony. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen. Yeah. Köszönöm. Először környezet politikusként szólnék, és őszintén nem vártam mást, mint ami az ICAO-nál történt, ugyanis hogyha globális megállapodást akarunk létrehozni, ez biztosan nem lesz olyan ambiciózus, mint ami az EU szintje már mérlegelésre került. Egyetértek önnel, biztos asszony, e tekintetben, hogy ez egy előrelépést jelent, mert a COP21 konferencián Párizsban is láthattuk ezt, hogy valamiben megállapodunk együtt, globális szinten, és aztán lesz egy további lépés, tehát hogyha van egy globális megállapodás, akkor az a környezetvédelmi szakpolitikusokat nem győzi meg teljes mértékben. Ugye a 220 fokos korlátozás helyett én másfél Celsius fokos korlátozást tartanék kívánatosnak, hiszen különben a korrealizátonyok is eltűnnek, szigetek fognak elárasztódni vízzel, stb. Azonban közlekedési szakpolitikusként elmondhatom, hogy ugye amit megpróbáltunk, hogy európai megoldásokat akarunk rákényszeríteni a világra, ez nem működött, és egy bolykott magatartáshoz vezetett. Sokan azt mondták, hogy ö, ö, be, megtiltjuk a légiközlekedésnek, a légitársaságainknak, hogy vegyenek részt egy ilyen megállapodásban. Egyetértek önnel, hogy a fontos az, hogy mindenkit bevonjunk, de ez nem minden. Meg kell néznünk, hogy Európa európaiként hogyan tudunk példá, jó példával előjelni és többet elérni. És egy konkrét kérdés, nem tudom az IKEA hogyan kezeli ezt, ha például ön azt mondja, hogy szénsemleges növekedést akarunk 2020-ig, akkor mit számolnak ebbe bele? Itt csupán a más alternatív üzemanyagok kérdéskörem merül fel az optimalizált légi útvonalak kérdése, azzal is sok mindent el lehetne érni. A repülőtereken is lehetne emissziót csökkenteni, ott is lenne még erre lehetőség az elektrifikáció révén, aztán az új anyagok kérdésköre, amiről Jackie Ford is említést tett, ez is hatékonyságot növelhet. Uh, mi minden játszik szerepet, amikor az ICAO erről a témáról beszél, és globálisan milyen információkat cserélnek erről, tehát az innováció és a fejlesztés terén milyen előrelépésekre van lehetőség. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Többen nem kértek szót, úgyhogy biztos asszony, önné a szó, válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen ezt a sok eh, észrevételt és kérdést. Szeretnék először egy olyanra reagálni, amelyet többször elismételtek az átláthatóságra vonatkozólag. Teljes meggyőződéssel támogatom a teljes eh, átláthatóságot minden tekintetben a bizottsági döntést nagyon is pártoltam, hogy 100%-ig átláthatóak legyünk. Ez teszi lehetővé hogy tudjunk dolgozni, és az ICAO-t is fel fogom arra hívni, hogy kövesse ezt az elvet. Ennek a csomagnak nagyon fontos része az irányítás és az átláthatóság. Azért is van erre igazán szükség, és remélem, hogy nem lesz ebből nehézség, mert a tagállamok a végrehajtó testület. Hogyha nincsen ellenőrzés, akkor nagy bajban vagyunk. Például tudnunk kell, hogy ki az, aki a projektek gazdája, amikor offseteket kérnek, hogy ne ugyanazt a projektet több fél is ki tudja használni. Ezt tudnunk kell, ennek tudatában vagyunk, napirenden van, ezzel kapcsolatosan nincsen bennünk kétség. Meggyőződésem, hogy mindannyian támogatjuk az átláthatóságot és a jó kormányzási módszereket, hogy a végrehajtás teljes mértékben megtörténjen. Ami az ellentételezés minőségét illeti, ez jó példa az átláthatóságra nézve és az irányításra nézve is. Az első kritérium, hogy az ellentételezésnek jogosultnak kell lennie, ez az első. Aztán a kétszeres számítást el kell kerülni, és a kétszeres igénybejelentést bejelentést is. Ez is része lesz ennek. Még mindig tárgyalás zajlik erről, de úgy gondolom, hogy jó irányban haladunk. Remélem, hogy önöket is be tudjuk vonni ebbe, és támogatni fognak minket ebben hiszen az önök véleménye is igenis számít, az ICAO szabályait tiszteletben kell tartanunk, az ICAO-t ösztönözni kell a saját átláthatóságának tiszteletben tartására, ENSZ szervezetről van szó, úgyhogy ebben nem kellene, hogy olyan bonyolult legyen ez. Ugyanakkor úgy vélem, mivel tárgyalási folyamatról van szó, mindig fel kell vetnünk újra ezt a kérdést, hogy mindenki értse, hogy milyen fontos tehát amikor a tárgyalófeleikkel találkoznak, vagy Montrában, akkor kérem, hogy adjanak hangot ennek a véleményüknek. Nem volt túl sok kérdés igazából, rákérdeztek a különböző technológiákra, és mi mindent lehet tenni. Mint említettem, ez nem az ICAO tárgyalásoknak része jelen pillanatban. Most az útvonalakról, az légitársaságokról beszélünk, arról, hogy hogyan lehet a leg méltányosabban megosztani a terheket, és mivel nincsen még teljes egyetértés, nehéz előrejelezni, hogy mi lesz a végeredmény, spekuláció volna. Talán a következő lépés a repülőterek lehetnek, ez jó elképzelés, és a jövőben feltárhatjuk ezt a lehetőséget is. Szeretnék továbbra is reálisan gondolkodni erről. A kérdező kolléga nincsen itt már, a zöldek nevében nagyon lendületesen beszélt, reméljük, hogy ezt az ambíciót sikerül megtartanunk, és a cél mindig nagyon egyetemű lesz a szemünk előtt, hogy globális megállapodásra van szükség, és ennek eszköze, hogy a, illetve ez az eszköz annak, hogy az ambícióinkat tovább tudjuk vinni a dekarbonizációban és a klímaváltozás szintjén. Igaza van, a technológia különböző szinteken érvényesül, a jobb tervezésben, a jobb eh, igazgatásban, de történik ez az iparágban, a innovatív termékekkel, RNR finanszírozással, hogyha az ügyfeleket jobban tudjuk ösztönözni, és eh, jobban a képbe be tudjuk hozni, itt egyébként önöknek is lehet szerepe, segítő szerepe, akkor az átmenet gyorsabb lesz. Végső soron a fogyasztó fizet mindezért. Ők azok, akiknek a zsebében a pénz van, a többiek csak osztogatják egymás között. Náluk van tehát a döntés joga, ezért kell bevonni a fogyasztóit, hogy, fogyasztókat is, hogy együttműködjenek velünk. Köszönöm. Yeah. I think if there is no further question. Mivel nincs több kérdés, talán eh, nem is maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmet, a konstruktív bírálatokat és a konstruktív eh, pozitív energiát, erre van most szükség, hogy egységesen lépjünk fel egyetlen csapatként. Ha valamivel nem értenek egyet, akkor jönnek el hozzánk, látogassanak meg engem, a kollégáimat. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió egy hangon, közös hangon tárgyaljon a szeptemberi fordulóban, és a lehető legjobb megállapodást tudjunk elérni. Köszönöm, köszönöm biztos asszony, hogy eljött hozzánk, hogy ilyen tartalmasan tájékoztatott minket, és hogy a kérdésekre pontosan válaszolt. Most Lezárom a mai ülést. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a következő ülésünk május 23-án, 24-én lesz Brüsszelben. Köszönöm szépen, viszontlátásra!